azokat köszöntöm, akik itt vannak, akik eljöttek, azoknak tartozom egy magyarázattal. Mindenki tudja, hogy a LIBE szakbizottság mai ülése nem ér véget ma este, mert holnap egész nap ülésezni fogunk. És három órakor lesz a Nőjogi Bizottsággal egy közös ülés az áldozatokkal kapcsolatos kezdeményezés témájában. Igen, tudom, hogy ez nem jó megoldás így, hogy egyszerre bonyolódik a munka, ugye, tehát hogy a Libezak Bizottság ülése zajlik, és közben még tartunk külön egy közös ülést a nőügyi Bizottsággal. A Nőjogi Bizottsággal megpróbálunk gondoskodni arról, hogy a jövőben ilyen még egyszer ne forduljon elő. Mert tudjuk, hogy nem lehet így rendesen elvégezni a munkánkat. Tehát ha össze hívjuk az ülésünket, és mondjuk közben van egy nagyon fontos téma, ugye az áldozatokkal kapcsolatos téma, ez azt jelenti, hogy ha egyszerre zajlik ez a kettő, akkor lehetetlenség bizonyos kollégák számára részt venni ugye a szakbizottság munkájában, és azoknak, akik az átokkal foglalkoznak, ugye lehetetlenség egyszerre mind a két helyre elmenni. Magyarázatot adtunk tehát Erről logisztikai okai vannak a szervez, ennek a megoldásnak, szervezési okai vannak, másképpen nem tudtuk most megoldani a korlátozások miatt. Tehát a személyzet felhasználása, kihasználása, illetve a szabad termek, üléshelyek miatt alakult ez így, de megígérem, hogy a jövőben nem lesz, legalábbis megpróbáljuk elkerülni azt, hogy egyszerre bonyolódjanak ilyen témák, és a Libe Szakbizottság munka terheit megpróbáljuk így elosztani, tehát hogy ne forduljon elő még egyszer ilyen. Tehát, hogyha ezt elfogadják, akkor ezt a magyarázatot, akkor engedjék meg, hogy kezdjük is a napirendet. Az első pontunk a napirendünk elfogadása. és szeretném rögtön mondani, hogy a hetedik pont, tehát az információs rendszerek elleni támadások, ezt a hetes pontot elhalasztjuk, Holmeier asszony a jelentéstevő, és a 17-es napi rendi pontot az elnöki közlemények között fogjuk majd elintézni, tehát ez egy nem, nem egy külön napi rendi pont lesz. A 18-as pont pedig ugye a menekültek befogadásával kapcsolatos minimum követelmények, szintén az elnöki közlemények között fog szerepelni, és nem külön napi rendi pont lesz önmagában. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor igen, Buzutil úr parancsoljon. Elnök úr, engedje meg nekem, hogy először is teljes mértékben egyetértsek önnel. Ugye most is abban a helyzetben vagyunk, hogy a LIBE szakbizottságnak egyszerre két ülése zajlik. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, ez egyfajta skizofrén helyzet. Hát nem lehetünk egyszerre két különböző helyen jelen, ez nem történhet meg, én teljes mértékben támogatom, amit ön elmondott. Másodszorban most mondta, hogy a hetes napi rendi pontot elhalasztjuk. És ezért azt kérném, hogy a koordinátorok ülését kezdjük 15 perccel korábban. Így remélhetőleg lenne annyi időnk, hogy tájékoztassuk a koordinátorokat, hogyha jönnek, ha 6.30-ra jöttek volna, akkor 6 óra 15-re is ide tudnak érni. Hogyha ezt a pontot elhalasztjuk, akkor 15 perccel korábban tudunk kezdeni. Láttam Renáta Webert, de talán a többieknek is küldhetnék egy üzenetet, és akkor biztos, hogy ők is szívesen kezdenének 15 perccel korábban. Köszönöm szépen! elnak, akkor azt javaslom, hogy mindenki próbáljon hozzájárulni ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk, és úgy gazdálkodjunk az idővel, hogy legyen egy óránk a koordinátorok ülésére. Eredetileg 45 percet terveztünk, de akkor rögtön a mai, ma délutáni ülés után lehetne koordinátori ülés úgy, hogy egy óráig eltart. Tehát mondom mindenkinek, tartsuk ezt észben, és úgy dolgozzunk, úgy fejezzük be a ma délutáni ülést, hogy ne 6 óra 30-kor, hanem 6 óra 15-kor, és akkor így megkezdhetnénk a koordinátori ülést. Igen, ragaszkodom hozzá, hogy az ilyen dolgokat sem kellene megtenni, de hát egyszerűen a munkaterhelésünk olyan, hogy néha erre kényszerülünk. Olyan helyzetbe kerülünk, még az is előfordul Strasbourgban, hogy a plenáris ülés zajlik, és közben a Libeszak bizottság is ülésezik. Hát ez aztán tényleg nagyon nehézé teszi azoknak a dolgát, akik a plenáris ülésen kellene, hogy részt vegyenek, mert ott hozzászólnak a vitában, és közben ugye zajlik a szakbizottság ülése. Meg fogjuk próbálni úgy megszervezni a dolgainkat, hogy ez ne forduljon elő. Jönnek az elnöki közlemények. Az eljárásügyi irányelvvel kapcsolatos tárgyalások, a parlament lezárta az első olvasatot az irányelvről április 6-án. És június 1-én, ugye 2011-ben nyújtotta be a bizottság a módosított javaslatát, amely aztán figyelembe veszi a módosítók egy részét, amelyeket a parlament az első olvasatban javasolt, és a tanács néhány aggáját is figyelembe veszik. A parlament első olvasati álláspontja ugye 2011. április 6-án született meg. Itt a tárgyalási mandátumról volt szó, mármint a parlamentéről, de aztán a módosított bizottsági javaslatot benyújtották. A LIBE előadója Szilvi Guillaume és az árnyék előadók is többször összeültek hogy megvitassák, hogy az új módosított bizottsági javaslattal most mit is kezdjünk. Az ő megközelítésüket egy kis összefoglaló formájában valamennyi képviselő megkapta, ezért kérem a szakbizottság engedélyét arra, hogy a Dán elnökségnek levelet küldjünk, és utaljunk a parlament első olvasatbeli álláspontjára, és arra a megközelésre, megközelítésre, amelyet akkor elfogadott Szilvigiam és a többi árnyékelőadó az új ításukról. Ugye most következnek majd a tárgyalások a tanácssal. Tehát, hogyha senkinek nincs ellenvetése ezzel kapcsolatban, akkor én meg is írom ezt a levelet. Szilvi, parancsolj! Oui, merci, très, très rapidement. Köszönöm szépen egészen gyorsan. Minden előtt. Köszönöm ezt a bejelentést. Gratulálok. Árnyék előadóknak és köszönöm az áldozatos munkát az utóbbi hónapok során. Tehát mindenki aki ezt vett lében munkájában. Köszönöm. Elnök bizonyára emlékszik rá, hogy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 hierarchiák merül fel. Aztán a őrizetbevétel feltételeit kell még tisztáznunk a befogadás feltételeivel kapcsolatban, aztán a jogorvos Köszönöm szépen, ma volt a második találkozó a trialógusban. A következő héten lesz a köv- rákövetkező, és 19-én még egy. És ez a megközelítés nem mindig olyan pozitív, mint ahogyan kollégám és barátom Mölström asszony is beszámolt róla. Vannak olyan koncepciók, egy gondolatok, amelyek még nem egészen világosak, vagyis nem tisztázta ezt egymással a parlament és a tanács de nagyon jó hiszeműen zajlanak a Dán elnökséggel az egyeztetések. Vannak, voltak pillanatok, amikor közelebb kerültek egymáshoz az álláspontok, de megfelelő mandátuma van a tanács képviselőjének, és ha ez nem így történne, akkor nem tudnánk előrelépni a következő üléseken, a koreperen és a tanácssal Úgyhogy még pillanatnyilag egy kicsit bizonytalan a helyzet, megvan tehát a közeledés és a jó hiszeműségnek a benyomása, de azért vannak még nehézségek. Ami a problémákat illeti. Vannak olyan nehézségek, amelyekkel kapcsolatosan már bizonyos definíciókat meghatároztunk a saját hatáskörünkben, és az elnökség intézményei segítségével ugyanebben a csomagban maradunk még a definícióknál, a család definíciója és más fogalmak definíciói forognak most szóban. És a Dán elnökség támogatja ezt az elképzelést, de nagyon fontos, hogy itt következetesek legyünk, ahogyan Stambuklé kolléga is említette. És az is nagyon fontos, hogy ők nem fogadnak el bizonyos kérdéseket, amelyeket egyébként már más dossziékban már jóvá hagytak. Éppen ezért elnök úr az ön segítségével Szeretném, hogyha tudnánk egy kis lendületet adni ennek az ügynek, vagyis hogy nagyobb legyen a következetesség ebben a csomagban. És ezt egyébként a Júri Bizottságban is felvetettem már a jobb szabályozás összefüggésében, hiszen nagyon lényeges, hogy ön is közbelépjen a következő napokban, akár a következő ülés előtt a Dán elnökséggel, hogy fogadják el azt, ami úgy néz ki, hogy már más dossziékban elfogadottá vált. Nem biztos ez még, de arra felé halad az elnökség. Például a menekültügyi csomagban, a definíciók és a fogalmak tekintetében, és olyan jogi fogalmakról beszélünk, mint a jogi gyámság, és úgy gondolom, hogy ezeket a témákat nagyon fontos lenne rendezni. Mindezzel együtt, és remélve, hogy hathatós lesz ez a közeledés, ez a szemantikai jogi közeledés, és meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyeket felvetnek a különböző jogi rendszerek, és nyilván olyan problémák is felmerülnek, mint amelyekről biztos holnap is fogunk beszélni a munkaerőpiachoz való hozzáférés, és ahogy Mászrőm asszony is elmondta, hogyha nem tudunk többet elérni, valami jobbat, mint ami már jelen pillanatban rendelkezésre áll, akkor nem tudjuk lezárni ezt az irányelvet. És az is igaz persze, és én is elismerem, hogy az elnökség álláspontja nagyon nehezen kialakítható, hiszen lesznek bizonyos országokban választások, és ezért nagyon nehéz engedményeket tenni, hiszen itt politikai kérdések is szerepet kapnak. Egyébként Mászröm asszony is nagyon hathatósan érvelt itt a Libe bizottságban, és nagyon meggyőző volt. hogy figyelembe kell vennünk a költségét, az árát is ezeknek az előrelépéseknek, például a munkaerőpiachoz való hozzáférés tekintetében. Ilyen kérdések merültek fel, illetve van még egy másik, amelyeket most már le kell zárnunk, és nem sokára ezeket a kérdéseket le is zárjuk. Úgyhogy kérem az elnökséget, hogy az egyeztetésben segítsenek nekünk, hogy a következő ülésen már fogadják el azokat a fogalmakat, amelyeket egyébként más jogszabályoknál, irányelveknél jóvá hagytok ugyanebben a csomagban. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Beszép úr, köszönöm a tájékoztatást a trialógus állásáról, és így az elnökség nevében tudomásul vettem a kérését, és a tanácssal és a Dán elnökséggel erről egyeztetni fogunk. Nézzük az első e, tartalmi témánkat ma délutánra, de előtte be kell jelentenem, hogy az Atmos Film West e, TV csatornája forgat e, ezen a délutánon, illetve holnap délelőtt is az adatvédelmi csomaggal kapcsolatosan egy összeállítást készítenek, úgyhogy ha senkinek nincsen ellenvetése, akkor engedélyezzük nekik ezt a tevékenységet, és akkor nézzük a harmadik pontot. Ez egy jelentés a földközi tengeren életüket vesztett személyekről. Itt most menekültekről, menekültként befogadott javaslatokról van szó. A PACE az Európa Tanács parlamenti közgyűlése készítette ezt a jelentést, és hallgassuk meg Giacomo Santini urat, illetve üdvözlöm a vendégeinket. A LIBE bizottság ülésén nagy öröm, hogyha együttműködhetünk az Európa Tanácssal és annak parlamenti közgyűlésével, hanem az is, hogy a legkényesebb kérdéseket, legérzékenyebb témákat érinthetjük önökkel, és strikt asszonynak adom meg a szót, kérem, hogy 10 percből ne fusson ki. Nagyon fontos, hogy tartsuk ezeket az előre irányzott időket, aztán Szentini elnök úr szeretne majd néhány szót szólni a vita megnyitása előtt, tehát Stik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást hogy bemutassam ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jelentős és nagyon fontos, hogy ezek a szakbizottságok egyeztessenek egymással, hiszen hasonló témákban nyilvánítunk véleményt, úgyhogy sok kiegészítő terület található a munkánkban, és így támogathatjuk kölcsönösen egymást. Az én jelentésem egy tragikus eseménnyel kapcsolatos 14 hónappal ezelőtt történt. 63 szemét találtak a mediterrán térségben, mivel nincsen túl sok időm, csak röviden összefoglalnám az eseményeket, és azután majd beszámolok a kutatásaink eredményeiről, illetve az ajánlásaimról, amelyeket ezek alapján tettem, és persze kitérek majd az ajánlásokra is az európai parlamentet is felhívom az együttműködésre, hogy tárjuk fel, hogyan tudunk együttműködni ebben az értelemben, és hogy a jelentésről hogyan tud ö, majd egy utókövetési beszámolót készíteni a parlament. Ez az incidens olyan esemény volt, amikor 72 fekete afrikai menekült egy kis hajón, egy 7 méteres hajón próbált menekülni, túlterhelt volt ez a hajó, gyakorlatilag egymás hegyén hátán ültek a menekültek, és a csempészek elvették az élelmet, a vizet az illetőktől, és ráadásul kisgyermekek is voltak közöttük, és 18 órányi utazás után segítséget kértek. A segélykérés a római tengeri koordináló mentőcsoporthoz érkezett be, illetve a NATO központjába, Nápolyba. Feltárták az illetékesek a körülményeket, és mégis 63-an gyakorlatilag szomjan és éhen haltak, 11-en pedig visszafelé sodródtak a líbiai partok felé 15 napnyi tengeri hányódás után nem egyedülálló ez a történet. Tudjuk, hogy legalább 1500-an vesztették életüket csak 2011-ben a földközi tengeren. Annyiban különleges ez a helyzet, hogy vannak túlélők. Vagyis be tudnak számolni arról, hogy tulajdonképpen mi történt, és tanúságot tudnak tenni arról, hogy milyen hajók voltak a közelben, van dokumentációnk a hajónaplókról, illetve a kommunikációról a különböző hatóságokkal. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez az eset nagyon releváns. Fel tudjuk segítségével tárni, hogy mi történt a 15 nap alatt, és ennek nyomán talán meg tudjuk akadályozni, hogy újra és újra előforduljanak ilyen tragikus események. Arra mutatott rá ez a kutakodás, hogy a római tengeri központ bef- egy segélykérést intézett a NATO központhoz, illetve a környéken tartózkodó hajókhoz. Róma nem tudta lokalizálni a katonai hajókat, amelyek a környéken tartózkodtak, mert ez bizalmas információ, mm, de felvették a kapcsolatot az olasz haditengerészettel, és ők el tudták nekik mondani, hogy hol tartózkodnak ezek a hajók. És ebből kiderült, hogy volt egy spanyol fregat 11 mérföldre, illetve egy olasz hajó csak 37 mérföldre volt ettől a bajba került hajótól, és nagyon fontos tudni, hogy melyek voltak azok a hajók, amelyek ott tartózkodtak, és melyeknél állt volna rendelkezésre helikopter, hiszen amikor eh, a segélykérés megtörtént, akkor eh, fölé repültek a hajónak eh, helikopterrel, megnyugtatták őket, hogy visszajönnek, vissza is jöttek, adtak élelmet és folyadékot, és biztosították a túlélőket arról, illetve az ottaniakat arról, hogy megmentik őket, ezért a túlélők elmondás alapján ebben bíztak a menekültek, de aztán végül is nem jöttek vissza értők, és ezután Két halászhajó is nagy megközelítette a csónakot, felvették a kapcsolatot szóban és testjelekkel, és azután ez a hajó is más irányt vett. Aztán tíz nap elmúltával, amikor már az utasok fele meghalt, egy nagy katonai hajó, amely helikopterekkel is fel volt szerelve, nagyon közel jutott ehhez a csónakhoz. Úgy tűnt, mintha fel akarná venni a kapcsolatot. Egyenruhás személyek voltak a fedélzeten, távcsővel vizsgálták a csónakot, és fotókat is készítettek, de aztán végül is hátat fordítottak, és elhajóztak. Ezért szeretnénk feltárni, hogy hol tartózkodtak ezek a katonai hajók ebben az időszakban, hogy meg legyen a pontos helyszín, és szeretnénk hozzáférést kapni a hajónaplókhoz is, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan mozogtak ezek a helikopterek az adott napokon, illetve hogy valóban nyomon követhették-e a csónaknak az útját és azt is tudni szeretnénk, hogy megkapták-e a segélykérő üzeneteket Rómából, vagy a NATO központtól, hogy segítségre szorulnak a menekültek. Felkértük a szövetségeseket, akik jelen voltak helikopterrel vagy hajóval az a körzetben, hogy szerezzenek információkat a helyszínnel kapcsolatosan, illetve az incidenssel kapcsolatosan, és még mindig várjuk a konkrét válaszokat, illetve az információkat az Egyesült Királyságtól, Franciaországtól, hiszen őket is felkértük arra, hogy egy drónnal illetve hogy a drón nyukkal kapcsolatosan, amelyel egyébként képeket készítettek a hajóról, erről számoljanak be, de nem kaptunk választ. És Szerettünk volna Spanyolországtól is további tájékoztatást kapni, hiszen nagyon közel kerültek ehhez a hajóhoz, de Spanyolország csak arról számolt be, hogy ez nem így volt, hogy nem 11 mérföldre voltak, de nem számoltak be arról, hogy akkor végül is hol voltak, ha nem 11 mérföldre. A NATO pedig azt állítja, hogy minden katonai hajót tájékoztattak a spanyolokat is, úgyhogy sok ellentmondó információt kaptunk a tagállamoktól, illetve a NATO-tól is. Ezért nagyon fontos, hogy pontosabban lássunk, és tisztázhassuk, hogy mi történt pontosan, hol voltak a hajók, mely tagállamokból tartózkodtak ott helikopterek, illetve nagy hadihajók. Az Európai Parlament képviselőiként önöknek is megvan a lehetőségük, vagyis hogy a kormányukhoz forduljanak és a, a honvédelmi minisztériumaikhoz, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférést kapjunk. Végül pedig arra következtetése jutottunk, hogy egyfajta a hibáknak egy egész sora történt, nem egyetlen hatóság felelős hanem több hatóság is kudarcot vallott. Sok pont lett volna, ahol tudtak volna segítséget nyújtani ezeknek az embereknek. Először is a, a csempészek kérétével foglalkoztunk, a líbiai hatóságok gyakorlatilag kiutasították ezeket a személyeket, és ők aztán nem foglalkoztak tovább ezzel a csónakkal. A római hatóságok nagyon sokat tettek, folyamatosan üzeneteket küldtek, de nem vállalták fel a koordinálás felelősségét, hogy biztosítsák azt, hogy valóban megkezdődjön a mentés. Van egy iránymutatás erre vonatkozólag, az a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet iránymutatása. Ez azt mondja, hogy aki az első segélyhívást kapja, ő a felelős addig, amíg a felelős tagállam át nem veszi ezt a szerepet. Olaszország ezt nem ismeri el, ezt a kötelezettséget. Ők azt állítják, hogy nem volt ilyen kötelezettségük, és nem vállalják a felelősséget a, az elmaradt fellépések elmaradt koordinációjáért. Úgyhogy ezzel is foglalkoznunk kell. Azután a NATO szerepe. Úgy tűnik, hogy nagyon sok hadhajó, hadihajó tartózkodott a térségben NATO parancsnokság alatt, és a tagállamok természetesen továbbra is felelősek azért, hogy a nemzetközi kötelezettségeiknek megfeleljenek, de a NATO-nak is van egyfajta egyeztető koordináló szerepe és felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a hadihajók megfelelnek a nemzetközi kötelezettségeknek, és különösen most így a vizsgálódásaink során úgy gondoljuk, hogy a NATO-tól teljes hozzá együttműködést várhatunk, és hozzáférést kell, hogy adjanak az adatokhoz a felelősség megállapítása érdekében. Azután voltak más véleménykülönbségek is már, ami a tengerjogot illeti. A NATO szerint az üzenetek nem voltak egyértelműek. Nem derült ki egyértelműen, hogy ez valóban vészjelzés volt-e. Olaszország említette, hogy ez vészjelzés volt eléggé egyértelműen. Úgy fogalmazták meg az üzenetet, hogy vizsgálják meg ezt a hajót, mert nehézségben, bajban lehetnek. A vészhelyzetnek a definíciója viszonylag egyértelmű, úgyhogy nem bukhat ezen egy a felelősség megállapítása. És az is kiderült, hogy a NATO igazából nem működött együtt teljes mértékben az olasz határőrséggel, amikor ez a fajta fellépés megkezdődött, vagy amikor hasonló akciók eh, elindulnak, akkor figyelembe kell venni, hogy eh, elkezdenek menekültek kiáramlani az adott országból, és ezért eh, előre a határőrségnek fel kell készülnie, hogy meg tudja állapítani a felelősségeket, vagyis hogy melyik fellépését kifelelős, felelős, hogy ne okozzanak ezzel még nagyobb káoszt vagy bizonytalanságot, hanem valóban koordinált fellépésre van szükség, hogy senkinek ne veszélyeztessék az életét. Ami az Európai Parlament lehetséges szerepét illeti, már említettem két ajánlást az Európai Parlament számára, és három különböző kategóriáról szeretnék szólni, amely kategóriákban önök is nyomon követhetnék ezeket a kérdéseket. Először is a maguknak, az eseményeknek a feltárásában szükségünk van arra, hogy szatellit információkat kapjunk, vagyis, hogy eh, hol volt a pontos eh, tartózkodási helye ezeknek a hajóknak. Eddig még ezt nem kaptuk meg a tagállamoktól. Esten asszonyt eh, kértük fel, hogy a műholdas információs rendszerhez adjon nekünk hozzáférés, de ő azt mondta, hogy akkor nem működött ez a rendszer, mert a tunéziai határa összpontosítottak a humanitárius helyzet miatt, tehát a földközi tengeren nem követte nyomon a rendszer, a műholdas rendszer a hajók elhelyezkedését. A NATO-hoz irányított minket, de a NATO azt állítja, hogy nincsen műholdas információja a térségről. Én ezt egy kicsit különösnek találom, sőt nagyon, mert hogyha katonai fellépés van folyamatban, akkor nyilván szükség van az, a műholdas követésre. Az is kiderült, hogy vannak Európai Uniós ügynökségek, amelyek szintén rendelkeznek a térségről műholdas információval, Például a közös kutatási központ, amely a hajók nyomon követésével foglalkozik, vagy feltárásával, illetve tőlük kértünk műholdas információkat, illetve van két további ügynökség, amelyek halászattal foglalkoznak, az EFKA és az EKA, ezek is EU ügynökségek, és nekik is van műholdas nyomon követő rendszerük, illetve a nemzeti minisztériumokhoz is fordulhatnának, hogy a hajók elhelyezkedésével kapcsolatosan adják meg ezeket az adatokat. Aztán van két további dolog. Beszéltünk erről a joghézagról. Három nagyon fontos joghézagot tártunk fel a felelősségi körökkel kapcsolatosan vagyis úgy tűnik, hogy van egy szürke zóna, amelyet nem szabályoz jogszabály Olaszország és az IMO között, illetve ezzel a hajóval kapcsolatosan Málta mást állít, és más tagállamok is mást állítanak azzal kapcsolatosan, hogy a hajó partot élésével kapcsolatosan kifelelős, hiszen itt nem csak a mentésről van szó, hanem nagyon sok más tényezőről is. Nem lehet tudni, hogy a mentés után kié a felelősség, ki fogadja be, vagy ki engedi szárazföldre lépni ezeket a személyeket, ki indítja el az menekültügyi Tehát lehet, hogy a mentésben és mentéstől is vonakodnak az érintettek, akár a kereskedelmi hajók is, mert nem tisztázott a földre lépés, szárazföldre lépésnek a kérdése. És természetesen most azoknak az országoknak kell a legnagyobb terheket viselniük, amelyek a legtöbb menekültet fogadják. Nekik is tudniuk kell, hogy a többi tagállam szolidaritást vállal velük, és segít ezeknek a hajóknak a feltárásában, illetve megosztja velük az erőforrásait, stb. Ez előre mozdító volna. Ez a két ajánlásom volna tehát. A tengerjog nem az Európai Uniós jogon alapul, hanem nemzetközi egyezményeken. De azt is jó volna elérni, hogy az EU együttműködjön és közös álláspontra helyezkedjen, akár az egyezmények értelmezésével és módosításával kapcsolatosan is, hogy az következetes legyen. Utoljára pedig fel kell szólítanunk az EU-t arra, hogy legyen egy kötelező EU-s jegyzőkönyv a földközi tengerrel kapcsolatosan, amely az ott felmerülő kérdésekkel foglalkozik, illetve a mentésekkel, a földrelépéssel, a visszatelepítéssel, stb. Egy műveleten belül kellene ezeket a szempontokat rendezni, megosztva a felelősséget, és nem hárítva azt azokra a tagállamokra, akik éppen ott tartózkodnak a frontvonalban. before floor for debate, maybe chair of the migrations committee. Tehát mielőtt a vitát megnyitjuk, meghallgatjuk a érintett bizottság elnökének a véleményét. Kérem, hogy legyen szíves, röviden fogalmazzon Szentini úr, hogy be tudjuk tartani az időt. Köszönöm szépen, elnök úr, ismerem ennek a háznak a szabályait, mert mielőtt szenátor voltam, tíz évig voltam európai parlamenti képviselő, és ezért üdvözlök egy-két kollégát, egy-két ismerőst itt a kollégák között. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy eljöhetünk ide, és összefoglalhatjuk a tapasztalatainkat az Európai Parlament számára az Európa Tanács képviseletében. Nincs itt semmifajta konfliktusról szó, kiegészítő e, ezek a tapasztalataim itt és ott nagyon jól kiegészítik egymást. Az embernek ugye lehetősége van arra, hogy rengeteg különböző témát elmélyítsen, de az, Európai, az Európa Tanácsnak nincsenek meg az eszközei arra, hogy beavatkozon és lépjen. És egyébként erről szól Strikasszony igen szenvedélyes jelentése. Tehát ugye az a lényeg, hogy nekünk segítségre van szükségünk, kérjük tehát önöktől ezt a segítséget, hogy nyomon tudjuk követni az eseményeket, tudjuk tisztázni azokat a pontokat, amelyek eléggé, amelyek eléggé ködösek. Szik kolléganő említette a tényeket, a három fő felelősségi pontot, ugye az volt a jelentésnek a címe, hogy ki a felelős. Olaszország, Spanyolország és, és a NATO. Ugye Olaszországot azért említették, mert műholdas telefonon keresztül értesítették ugye a római központot, és aztán a vészjelzés Rómából indult ki, és terjedt el, de ez azt jelenti, hogy ugye ez érinti a tengerjogot, Mondjuk mondhatjuk azt, hogy talán adottak kommunikációs problémák, lehet, hogy valaki nem vette túl komolyan ezt, vagy a helyzet komolyságát nem értette, és ezért nem érkezett el a vészjelzés oda, hova kellett volna. Áprilisban ugye Strasbourg gyűlésen zajlott erről vita, és itt a teljes közgyűlés véleményét meg tudtuk állapítani, a spanyol kollégákat, az olasz, illetve a máltai kollégákat is meg tudtuk hallgatni, tudtunk velük beszélni, annak érdekében, hogy egy picit tisztázzuk, hogy akkor hol is van a felelősség, illetve hogy szándékosság volt-e. De ugye nyilván a nemzeti felelősségen kívül még ott van a NATO is, tehát emlékezzünk arra, hogy ebben az időszakban, ugye márciusról van szó, tehát hogy 2011. március 27-én indult ez a hajó, ugye akkor háború zajlott, Líbiában, és az azt jelenti, hogy ugye a NATO kezelte ezt a területet idézőjelben. Nagyon nehéz volt tehát civil hajókat indítani a NATO ellenőrzése alatti területen, és ahogy Strikasszony is emlékeztetett rá, ezért lenne hasznos, hogyha információt kapnánk a NATO-tól. Az Európa Tanács a vita előtt egy-két nappal kapott információt a NATO-tól, bizonyos dolgokat sikerült tisztázni. De talán, és ezt ugye mondom, hogy talán sokat, sok mindent tagadtak Hát ugye nyilván, hogyha meghallgatjuk a kilenc túlélőnek, a végleges, végső kilenc túlélőnek a történetét, akkor ugye sok mindent hallunk, hogy ugye mi történt a hajóval, hogyan közelítették meg őket, és itt már nem biztos, hogy mindennek hitelt lehet adni, de hát valóban folytatni kell ezt a vizsgálatot, és mindenkit meg kell hallgatni, hogy precízebben, pontosabban meg tudjuk állapítani az igazságot. Ugye voltak halászhajók is, amelyek a kétségbeesett csónakot megközelítették állítólag, és nem segítettek nem tudjuk, hogy talán a féle, esetleg az a félelem motiválta őket, hogy ugye nem mertek, Lampedusa kapcsán már beszéltünk erről, Lampedusa-ra ellátogattunk, tehát hogy nem akartak a halászok, hogy attól féltek kapcsolatba lépni ezzel a hajóval, mert aztán ennek jogi következményei lehettek volna esetleg, és mondjuk ettől tartottak, hogy az illegális bevándorlókat segítik, és akkor emiatt jogi lépéseket vesznek fontolóra velük szemben. Tehát nem arról van szó feltétlenül, hogy a halászhajók rossz szándékúak voltak. Vannak itt erkölcsi kérdések is, tehát tényleg nem tudjuk, hogy most akkor pontosan mi történt. Arról is beszélni kell, hogy ugye ki a felelős, tehát a parti őrség, a rendőrség, a pénzügyi őrség, tehát ki lép fel és kinyújt segítséget. Ugye van két különböző dimenzió hogyha senki nem segít, akkor ugye katasztrófa következik be, erkölcsi és egyéb katasztrófa is. Tehát valami fajta értelmet kell adni ennek a vészjelzésnek, és ugye ezért eljöttünk itt a parlamenthez is. Az Európa Tanács nagy többséggel fogadta el ezt a jelentést. Vannak tehát mondom még sötét árnyékok itt az ügy felett, amelyeket szét kell, osztani, szét kell oszlatni, tisztázni kell, de erről beszélnünk kell. Tisztában vagyunk azzal is, hogyha nyilván, hogyha van felelős, hát akkor Líbiát ugye jelenthetnénk felelősként, de hát Líbia abban a háborús helyzetben tulajdonképpen nem is létezett, tehát nagyon nehéz valami fajta adminisztrációt találni, akitől magyarázatot kaphatnánk és ugye ezek az utasok szegények 18 napot hánykolódtak a tengeren, míg vissza nem sodródtak a túlélők a tengerpartra. És ugye a 70, az eredeti 72 utasból az a nagyon kevés túlélő, ugye, aki megérkezett, 11 érkezett meg, egy meghalt rögtön, tizet letartóztattak, egy meghalt a börtönben, tehát ez egész egyszerűen rettenetes. És ugye, ahogy Fikaszony is mondta, ennek a problémának ez az esemény csak a, tulajdonképpen a jéghegy csúcsát jelenti, tehát egy hatalmas problémáról van szó. Elég, hogyha jó az idő, és rengetegen indulnak el hajókkal, és célozzák meg az olasz partokat. Egy 20 ezer emberről van szó és több mint százezeren érkeztek meg, és 20 ezeren vesztették az életüket például az év során. De hát ez a jövőben is így fog folytatódni, hogyha nem teszünk valamit. Megköszönjük Santini úrnak, aki természetesen nem most először szól hozzá a vitához az Európai Parlamentben, és nagyon szeretettel üdvözöljük még egyszer, mondja az elnök úr. Nos, akkor tartsuk észben még egyszer az időkereteket, szeretnék mindenkit erre emlékeztetni. Nagyon hosszú listán van itt. Tizen kívánnak, tizenegyen bronzúrral együtt szólni. Mindenkinek maximum két percet tudok adni, mert egyébként a saját magunk által felállított szabályt nem tudjuk betartani. Ugye megállapodtunk, hogy az délutáni ülésünket megpróbáljuk 6 óra 15-kor lezárni. Tehát mindenkit kérek, hogy tartsa be ezt a két percet. Buszutil úr kezdi. Thank you, Mr. Chair. Well, Köszönöm szépen, én is köszönöm a, az Európa Tanácsnak, hogy ezt eh, a vizsgálódást végzi. Nagyon fontosnak tűnik, de igazából nem ez az egyetlen eset. cádiz kapcsolatosan én voltam az előadó a spanyol parlamentben, és a 80-es években rengeteg eh, hajótörés történt, és a spanyol kormány eh, próbálta megoldani a helyzetet évtizedeken keresztül, és az egyik ilyen megoldás, amit a spanyol kormány talált, az volt, hogy közös járőröket szerveztek Spanyolország és Marokkó részvételével, hiszen ez volt elsősorban a származási ország. És igazából ez a megoldás a közös járőrhajók valós újdonságot, újítást jelentettek, hatékony megoldást, hogy visszaszorítsuk a hajótörések számát, és hogy legyen valamilyen meghatározott eljárás erre vonatkozólag. Ezért fontosak a két oldalú megállapodások, hiszen beszélünk a védelemről és a tengeri biztonságról, és ez a tagállamok kompetenciája. Nagyon fontos, hogy közös fellépésre kerüljön sor. Az Atalanta művelet például a közös fellépésnek egy jó példája. A Máltai befogadóközpont ezt a célt szolgálja, de ez még mindig nem elégséges ahhoz, hogy megoldjuk ezt a nagyszámú hajótörést, illetve ezeket a, ezeknek a kis hajóknak a problémáját. Gyakorlatilag hadi helyzetről van szó, meg kell találnunk a felelősöket. Spanyolország tanult, talált egy magyarázatot, hogyha ez nem elégséges, akkor tovább kell lépnünk, és az Európai Uniónak információt kell szolgáltatnia az ügynökségeken keresztül akár. Nagyon fontos az együttműködés, de ez a tragédia nem fog most megszűnni csak azért, mert már nincsenek háborúk, hanem ez mindig is folytatódni fog, és ezért lényeges, hogy megoldást találjunk, akár kétoldalú megállapodások keretében is. Weber asszony két percben. Uh,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 Köszönöm szépen, és köszönöm a beszámolókat. Nagyszerű munkát végzett az előadó az információgyűjtésben, a NATO tisztjeivel való kapcsolattartásban, és ez a jól dokumentált jelentés a munkájának az eredménye nagyon jól nyomon követi ezt, hogy mi történt, és kinek a felelőssége, hogy a vészjelzéseket gyakorlatilag ignorálták. Van egy másik kezdeményezés, amit nem sokára nyilvánosságra hoznak, amely július 2-től 19-ig tart majd, a nyomon követő műveletekről fogunk információkat gyűjteni, és hogyha valaki nem veszi figyelembe a vészjelzéseket, akkor pert fognak indítani, illetve a bíróság előtt eléviszik az ügyeket. Ennek is az a célja, hogy megakadályozzák ezeket a tragikus eseményeket a földközi tengeren, és nagyon fontos, hogy következményei legyenek az ilyen eseteknek, és ne legyen büntethetet, büntetlenség Santini úr is említette Lampedusát többször is, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy aláhúzzam annak fontosságát, hogy megnyissuk újból a befogadó központot Lampedusában, amelyet lezártak egy évvel ezelőtt, és eléggé megkérdejelezhető alapon. Köszönöm. Diaz Hemerra úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. És gratulálok az előadóasszonynak nagyon pozitív ez a jelentés, és Santini úrnak is el kell mondanom, hogy én is elnököltem az Európa Tanácsnak a Menekültügyi Bizottságát három éven keresztül, úgyhogy tudom, miről beszélek. Maga a jelentés nagyon fontos és nagyon erős figyelemfelhívás eh, a szolidaritásra és a tengeri mentésre, és a bizottság előtt sokszor volt már ez a kérdés, már mint a szakbizottságunk előtt, és azt is el kell mondanom, hogy én nagyon is hiszek a spanyol haditengerészetnek a zártatlanságában, ahogyan a hajónak a kapitánya mondta, hogyha kaptak volna vészjelzést, akkor közbeléptek volna, eh, de úgy látszik, hogy ők nem kaptak a római központból ilyen értesítést. És Strikt asszony hogyan tudja magyarázni azt a tényt, eh, amelyennek egyébként ellentmond, hogy eh, segítséget nyújtott sikeresen két hajónak 26-án és 27-én. Miért történt volna az, hogy két hajónak segítséget nyújt, a harmadiknak meg nem? Úgyhogy a gyanúsítás alatt nem szabad ilyesfajta vádaskodásokkal élni, ki kell vizsgálni az ügyet, és az ártatlanság vélelmét fenn kell tartani. Végül pedig, elnök úr, Strikt asszony öt ajánlást tett, ezek mind nagyon pozitívak és nagyon hasznosak az Európai Parlament irányában fel kell tárni a lehetőségeket, és a nyomozást is folytatni kell. És az, hogy a, a, az egyetműködést elősegítsük, ez nagyon fontos, de az, hogy a koordinátákat a spanyol hadihajóval kapcsolatosan megkéri, kitől kéri, milyen intézménytől, nagyon-nagyon meg, nehéz meghatározni ezeket a koordinátákat, és az Borszini olasz hajó 37 mérföldre tartózkodott. Ezt hogyan tudják megállapítani, ez is a kérdésem. Illetve a, egy cselekvési terv, egy jegyzőkönyv a mediterrán térségről. Ezt támogatom, de nem csak a mediterrán térségben, de ennek a bizottságnak az elnöke az Atlanti part közelében lakik, kérdezze meg őt, hogy ők ott még történnek. Tehát az egész ter- tengerre, nem pedig csak a földközi tengeri térségre kell, hogy vonatkozzon ez a megállapodás vagy jegyzőkönyv. Ezért nagyon fontos, hogy a spanyol haditengerészetnek minden hitelességet megadjunk, és a váltatlanság vélelmét is. Köszönöm szépen. Krocsetta képviselő úr, köszönöm elnök úr, megpróbálom betartani a két perces időkorlátot. Hát egyébként sem gondolom azt, hogy a szokásos dolgokat el kell mondani, hát igen, a menekültügyi protokoll, és így tovább együtt kell fölöpni, és így tovább. Én nem hiszem, hogy most ilyen dolgokat kellene mondani, én más szeretnék mondani. Strikasszony jelentése, hát szeretném megköszönni egyébként neki a munkát Santini úrral együtt. Ez egész egyszerűen, hát hihetetlen, hát annyira abszurd, olyan nehéz elfogadni ezt. Tehát eh, tulajdonképpen most nem lehet olyan eszmecserét folytatni, amelyet eh, kellene. Hát ezek itt bűncselekmények, amelyeket elkövettek, és nagyon sokan eh, az életüket vesztették el azért, mert mások szándékosan hagyták, hogy ezek az emberek meghalljanak. Nem nyújtottak nekik elsősegét. Hogyha nekem, ha én autóbalesetet szenvedek, vagy ha valaki autóbalesetet szenved az autópályán, és én nem állok meg, és nem nyújtok segítséget, akkor én utána börtönben kötök ki. E, és ez nem csak azt jelenti, hogy az egyéni állampolgárokra ez kötelező, a segítségnyújtás akkor a tagállamokra, a NATO-ra, és így tovább is kötelező érvényű. Tehát ezek nagyon-nagyon súlyos e, dolgok, és nem lehet elbújdokolni semmifajta érv mögött, hogy ja, igen, ez most akkor az olasz e, tengerészet felelőssége lenne, a spanyolé, vagy stb. Nem, hát itt vannak ezek az emberek, akik elvesztették az életüket. Itt bűncselekményekről van szó, és az a kötelezettségünk, hogy a büntetőjogi felelősséget meg lehessen állapítani. Én mindig így gondolkodom a bűncselekményekről, az igazságszolgáltatásról, és így tovább. Hát ugye nyilván mi az állampolgárok képviselői vagyunk, közszereplőként el kell ítélnünk ezeket a dolgokat. Én ezt a jelentést el fogom vinni magammal, és vizsgálódni fogok. Egész egyszerűen abszurd dolog az, hogy az ilyen típusú bűncselekmények, amelyeknek a, tényleg a bíróság előtt kellene, hogy az elkövetői végezzék. Ez elfogadhatatlan, hogy ebből egy ilyenfajta parlamenti tevékenység lesz, egy parlamenti vizsgálat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Anticsevics úrnak adom meg a szót, aki most első alkalommal szólal fel asszonynak, aki első alkalommal szólal fel a bizottságunkban, ő a horvát delegáció tagja, sok szeretettel üdvözöljük őt, és meg, meg is adom neki a szót. A mikrofont nem kapcsolta be a kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon nehéz kimondani az egyszerű igazságot. Ezeket az embereket hagyták meghalni. Annak ellenére, hogy vészjelzéseket adtak, és a hajót be tudták azonosítani az Európai Parti Őrség képviselői. Senki nem kísérelte meg ezeknek az embereknek a megmentését és a hajó utasai közül mindenki az életét vesztette, szomjhalál, éhhalál, és így tovább, kilenc fő kivételével. Beszélhetünk annyit az emberi amennyit akarunk. De ha egész egyszerűen közben ott hagyunk embereket a sorsukra, hogy az életüket elveszítsék, akkor nagyon jól mutatjuk, hogy mennyire fölösleges és jelentéktelen dolog az, hogy mi itt az emberi jogokról beszélünk. Azok az emberek, akik Líbiából menekültek, nem jelentettek prioritást senki számára, és senki nem vállalta a felelősséget, sem európai, sem NATO erők vagy csapatok. És azt is meg kell jegyezni, hogy ez nem egyedülálló eset volt. Az ENSZ beslései szerint, beslései szerint legalább 1500 ember vesztette az életét 2011-ben, miközben megpróbált átkelni a földközi tengeren. Úgy tűnik, hogy amikor emberek ilyen kétségbeesett cselekedetekre vállalkoznak, csak hogy átérjenek Európába vagy nyugatra, nem segítik őket, hanem úgy tekintenek rájuk, mint fajta, valami fajta fenyegetettséget. És mindenki saját magát próbálja védni, védeni. Olaszországban néhány évvel ezelőtt például az történt, hogy egy halászhajót, a tulajdonosát bíróság elé citálták, mert megpróbált segíteni a menekülőknek, és ő a bíróságon azt mondta, hogy soha nem büntettek engem meg még azért, mert helyesen jártam el. Pakinta asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először rögtön nagyon szeretném megköszönni Strik asszony jelentését, mondja McIntyre asszony. Egész egyszerűen rettenetes, hogy a mai korban ilyen dolgok megtörténhetnek, és hogy több százan elveszíthetik az életüket menekültként a, a tengeren csodródva. Amikor tökéletesen lehetséges ennek a problémának a megoldása, vagy az kell, hogy legyen. Én Buszutil úr nézeteit támogatom. Persze nagyon fontos kivizsgálni ennek az ügynek az okait, de sokkal fontosabb, hogy megállítsuk ezt a sorozatot, hogy ne történhessen ilyen a jövőben többet. És szeretném, hogyha erről elgondolkodnánk. Konkrétan a jurósorral kapcsolatos javaslatokról. Itt ugye születtek javaslatok arra vonatkozóan, hogy hozzuk létre ezt a határfelügyeleti rendszert, legyenek nemzeti koordinációs központok ezen belül, és aztán így lehessen tájékozódni, és meglegyen a megfelelő kommunikációs hálózat. Én tehát egy kéréssel fordulnék ez ügyben mindenkihez, hogy gondoskodjunk arról, hogy a jórósoron keresztül próbáljunk, ezzel a problémára, próbáljunk erre a problémára megoldást találni, tehát konkrét és pozitív lépéseket várok. Azt szeretném, hogy ebbe az irányba induljunk el, és ne pedig azzal töltsünk rengeteg időt, hogy a felelősséget tologatjuk a múltbeli események miatt egymásra. Bronz következik. Köszönöm, 72 emberről van szó, akik egy nagyon veszélyes utat vállaltak egy icipici gumicsónakban. Az állásfoglalásban egyébként szerepel a libiai milícia, aki a személyeket a, a gumicsónakba helyezte, hát dél felé kellett volna őket irányítani, egyébként onnan jöttek ezek az emberek, nem észak felé. Nincs arra bizonyíték, hogy őket elrabolták a szubszaharai térségben, és utána Líbiába cipelték őket. Nem, hát maguktól jöttek, és gondolom, hogy ezek az emberek nem akartak Líbiában letelepedni, az eredeti céljuk Európa volt, az európai paradicsom, a teljen vízzel folyó Kánaán. És hát azt hiszem, hogy ezért a felelősségnek egy icipicike részétől őket nem lehet mentesíteni. A további felelősség a katonai hajókat, a halászhajókat, illetve a katonai helikoptert terheli. Ők egyáltalán nem nyújtottak segítséget, és ez elítélendő. De azért ne felejtjük el azt, hogy annak tudatában cselekedtek ezek a hajók, illetve a helikopter, hogyha léptek volna, akkor az érintett országok, a hazájuk lett volna felelős a fellépésért, és gondoljunk itt vissza az Olaszországgal kapcsolatos esetre. Természetesen a felelősség azokat terheli elsősorban, akik gazdasági okokból Európába utaznak, és aztán erkölcsi módon próbálják zsarolni a megmentőiket. Az emberkereskedőket is terheli ez a felelősség, akik kihasználják az emberek szegénységét és kétségbeesettségét. De leginkább a felelősség a politikai és igazságügyi hatóságokat illeti Európában és a nemzetközi szintéren, mert ezek a gazdasági migránsokat támogatják azáltal, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy minden menedékkérelmet figyelembe kell venni, ezeket a személyeket nem lehet visszafordítani a származási országba vagy a kiinduló, kiindulási országba. Tehát ezzel adják az ösztönzőt a migránsoknak, hogy igenis szálljanak be ezekbe a veszélyes csónakokba. Ha ezeket az embereket visszafordítanák, akkor nem próbálkozna senki. Köszönöm. Jakolino úr, következik utolsóként két percre. Köszönöm, elnök úr, a hozzászólásokból kiderült, hogy ezek a tragikus események mindenkit érintenek, amely, amiről Strick asszony beszélt. Itt emberekről van szó, akik gyakran kerülnek a szervezett bűnözők kezébe, és az új, a Krim új szakbizottság pontosan ezzel kapcsolatban is dolgozik, hogy hogyan lehet az ember kereskedelemmel szemben hatékonyan fellépni. Többen beszéltek a felelősségről, ugye nem lehetett ezt pontosan meghatározni, de hát ez a téma eh, újra és újra felmerül. Én szicíliai vagyok, tudják a kollégáim, egyébként a Libe Bizottságban is. És hát a mostani napokban is Líbiából, Egyiptomból érkeznek ezek a hajók, Ragúzába, Lampedúzába, és így tovább volt valaki, aki azt kérte, hogy a Lampedúzai központot újra nyissák meg, és hozzá, férjenek hozzá a menekültek, de hát továbbra is megfigyelő központ marad ez, és aztán ugye innen helyezik át az embereket máshová, tehát 48 óráig tartózkodhatnak csak ebben a központban a, a érintettek. Többször felvetettük ezt a témát a plenáris ülésen is, és én emlékeztettem a kollégákat, hogy a legutóbbi Strasburgi ülésen is pont erről volt szó. A szolidaritás, a felelősség, a közös fellépés, és így tovább. Ez konkrét lépéseket igényel. Svikasszony, Santini úr is erről beszélt. Tehát az első dolog, pontosan az, hogy megállapodások vannak kétoldalúak az EU és a határmenti országok között. Persze nem feltétlen csak Líbiáról van szó, de Tunéziáról, és reméljük, hogy Egyiptommal is sikerül, Egyiptomban sikerül megfelelő partnert találni, mert egyébként az illegális emberkereskedelem olyan téma lesz, amely mindig konkrétákat, konkrét problémákat fog okozni Spanyolországnak, Olaszországnak, Máltának, és nem lehet ezeket a problémákat megoldani az Európai Unió konkrét fellépése nélkül, a szolidaritás nélkül és a felelősség nélkül. Ezt szeretnék mindannyian. Final comment, if you want to Mi basta un minuto, presidente. úr, elég lesz egy perc nekem. Csak arra, hogy emlékeztessek arra, amit Cikasszony is elmondott. A probléma mondjuk akkor, hogyha kevés országot érint, tehát ugye csak azokat, akik a mediterrán térséggel határosak, mindenkinek a problémája mégis. Ennek erkölcsi oka is van amikor emberek halnak meg, akkor nem hiszem, hogy az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely országa úgy érezheti, hogy ő kívül áll ebből, és nem felelős ezért. A második dolog, amiért ez így van, ez egy gyakorlati dolog. Olaszországban és Spanyolországban landolnak ezek a hajók, vagy érkeznek, megkötnek ki, de aztán az emberek tovább szeretnének menni, eljutni Németországba, az Egyesült Királyságba, vagy Svédországba. Hát kérem, akkor segítsenek, hogy valahogy ezt a jelenséget ellenőrzésünk alatt tartsuk, mert gyakorlati szempontból a többiek érdekében is cselekszünk. Hogyan lehetne az együttműködést megoldani? Nem azért jöttünk ide, hogy most akkor a forró krumplit áthajítsuk önökhöz, hanem azért, hogy egyesítsük az erőinket, hogy ezt kérjük. Az Európa Tanács is megteszi a tőle telhetőt, korlátozott a gazdasági, korlátozottak a gazdasági lehetőségeink, ugye az emberi jogokkal foglalkozunk, és aztán az érintett nemzeti hatóságoknak jelezzük a konkrét eseteket. De az Európai Parlamentnek vannak erőforrásai, hozzá tud férni bizonyos erőforrásokhoz, amelyek szétoszthatók, és a konkrét beavatkozásokat meg lehet oldani, de természetesen csak akkor, ha van rá erőforrás. Tehát még egyszer mondom, hogy ez mindenkit érint. Nyissuk meg a menedékügyi dossziét, a politi- menekültügyi politikát. Mondom még egyszer, hogy a kérelmezők most már nem csak azt jelentik, hogy egyesével jönnek, hanem időnként 3-400 személy érkezik egyszerre, tehát nem lehet ezt kezelni. Végül pedig hadd emlékeztesek még egyszer a kétoldalú megállapodásokra, amelyeket önök fogadnak itt el a parlamentben, tehát ezek olyan kétoldalú megállapodások, amelyek azt jelentik, hogy ugye két ország, tehát egy harmadik ország és egy EU-s ország között, hát volt biztos egy negatív megállapodás, amely után ugye az Emberi Jogi Bíróság negatív ítéletet hozott, tehát senkitől nem lehet megtagadni a menedék státuszt, hogyha nagy nehézségben van, és senkit nem lehet otthagyni a sorsára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon értékes volt ez az eszmecsere. Köszönöm Strikt asszonynak, Szargentini úrnak az értékes hozzájárulást, és köszönöm, hogy eljöttek, és nagy várakozásokkal tekintünk az együttműködés elébe. Most pedig nem is húznám tovább az időt, a következő pontra térünk. Egy jelentésről szól ez, az Egyesült Államokkal eh, ba küldött delegációval kapcsolatosan. Márciusban ment ez az EU-s delegáció Washingtonba, és legalább három fontos témája volt ennek az egyeztetésnek. Az első, a kezdeményezések felülvizsgálata adatvédelem területén, másodszor a kölcsönös jogsegély végrehajtása a TFTP összefüggésében, harmadszor pedig a szólásszabadság és a magánélet védelme fenyegetettségeivel kapcsolatos egyeztetések, különösen az utas nyilvántartásra vonatkozó megállapodás összefüggésében ez is téma ma. Úgyhogy Álvaro urat, az előadót hallgatjuk meg, majd a következő fél órában egy vita lesz. Álvaro úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr és ha jól tudom, maga a jelentés még nem került nyilvánosságra. Úgy tudom, hogy a következő napokban kapják meg a Libe tagjai. Jó. Tehát nem sokára mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk. Köszönöm szépen. Már sok késedelmet szenvedett ennek a témának a tárgyalása illetve már most is lemaradásban vagyunk a mai napi rendünkkel kapcsolatosan, úgyhogy gyorsan összefoglalom a mondandómat. Nagyon érdekes összetételő volt ez a delegáció Túcáz úr, Szónik úr, Romero López úr, Diaz de úr, Szipül asszony, Melo, úr, Papa Nikola úr, Albert úr és jó magam, illetve Claire Wells is élen volt, aki az Európai Parlamenti Összekötő irodának a helyettes vezetője, Krisztián Máldefainja is ott volt. A titkárság részéről Antoine Fonhen, Irina és Peter Götz voltak jelen, és rögtön most is szeretnék köszönetet mondani a segítségükért és a munkájukért. Washingtonban nagyon sokat segítettek nekünk, és megint bebizonyosodott, hogy a titkárság kompetens támogatása nélkül félkező óriás bármilyen delegáció. Egy szokásos delegációs program volt egyrészt, egy Európai Bizottsági konferencián vettünk részt, a személyes adatok védelméről szólt ez, március 19-én volt, és előadóink is szerepeltek a konferencián. A delegáció három fontos szerepet töltött be, részletes tárgyalás az Egyesült Államokkal, az adatvédelmi kezdeményezésekről, március 19-én konferencia volt a köz- kölcsönös jogsegéről, kiadatási egyezményekről, az EU-USA finanszírozás, terrorizmus finanszírozás nyomonkövetési programról is egyeztettünk, illetve a szólásszabadságról, illetve végül, de nem utolsó sorban az Egyesült Államok utasnyilvántartási megállapodása is téma volt. Maguk a megbeszélések a pénzügyminisztériumban, a honvédelmi minisztériumban és az igazságügyi minisztériumban zajlottak, nagyon érdekesek voltak, és ez az én személyes véleményem, hogy a Fehérházban voltak talán a legérdekesebb tárgyalásaink a különböző területek felelős vezetőivel, illetve azzal a szakértővel, aki Obama úrnak ad tanácsot ezekben a témákban, illetve a bíróság, az Egyesült Államok bíróságainak a vezetőivel is találkoztunk, és következtetésként, nyomonkövetésként azt mondhatjuk el, hogy nagyon sok első reakciót kaptunk az adatvédelmi csomaga kapcsolatosan, illetve van a Fehérháznak is egy fehér könyve a fogyasztóvédelmi politikáról, és ez nagyon jó betekintést adott a koordinációra, a közös megközelítésekre, és az volt a szerencsés, abban a hely szerencsés helyzetben voltunk, hogy illetékesek voltak a tárgyalóasztal körül, és az Egyesült Államok gyakorlatát is megvitattuk, az ügyvédi kamarától is jelen voltak, illetve a civil társadalom képviselői is, a delegáció pedig még további tárgyalásokat is tudott folytatni a TTP megállapodásról, illetve a közös adatvédelmi megállapodásról a két ország között, illetve a két térség között. Az adminisztráció és a kongresszus tagjaival is találkoztunk, és konkrét témákat érintettünk a megállapodásokkal kapcsolatosan. A TFTP megállapodás végrehajtásának értékelése kapcsán különböző következtetéseket is levontunk, és úgy tudom, hogy június közepén, végén lesz téma ebben a szakbizottságban és emlékeztetünk a korábbi libelátogatásra is, nagyon fontos, hogy ez a dialógus fennmaradjon a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés térsége tekintetében. Nagyon releváns témákat érintettünk, különösen az adatvédelem területén, és eh, amiben meg tudtunk állapodni, a titkárság munkájának eredményeként részben, a következő volt. Kezdeményeztünk eh, kezdeményeztük, hogy ez ne csak egy elszigetelt megállapodás legyen, hanem, illetve megbeszélés, hanem egy sorozatot indítottunk ezzel a párbeszédben, ezért lehet, hogy 2012 őszén Brüsszelben lesz egy meghallgatás, illetve 2013 tavaszán is egy washingtoni esemény. Ezt javasoltuk a delegáció részéről. Összességében nagyon érdekes munka volt ez. Találtunk közös találkozási pontokat, és persze vannak még fennálló véleménykülönbségek. Hosszú távon pedig úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokat képviselő illetékesek is megértették, hogy mik a mi fenntartásaink, és folytatódni fognak a megbeszélések, az egyeztetések és az együttműködés az Egyesült Államok és az EU között ezen a területen. És úgy látom, hogy vannak olyan kollégák itt, akik ott is voltak, jelen voltak, részt vettek a delegációban, és lehet, hogy ők is szeretnék ezt valamivel kiegészíteni, de lehet, hogy elégedettek azzal, amiről én beszámoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm, Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek teljes mértékben az elhangzottakkal. Összefoglalta Álvaro úr nagyon hatékonyan ezt a látogatást. Ő is részt vett a delegáció munkájában, és nagyon sokat tettek azért, hogy az adatvédelem és az magánélet védelme tekintetében, a TFTP megállapodás tekintetében közel legyenek az álláspontot. Azt is el kell mondanom, hogy figyelembe kell venni majd a jövőben a delegációk és a találkozók tekintetében, hogy nagyon kevés érdeklődést tapasztaltunk a parlamenti képviselők részéről. Őket annyira nem érdekelte a mi szempontunk, illetve a mi szempontjaink, ezért nagyon fontos lenne, hogy ezt az érdeklődést kiváltjuk. Számunkra jobb, jobb, mi jobban meg tudjuk érteni magunkat olyanokkal, akik hasonló munkát végeznek, parlamenti képviselők vagy kongresszusi képviselők. A kincstár részéről, illetve a pénzügyminisztérium, a védelmi minisztérium, a Fehérház részéről, illetve a kereskedelmi minisztérium részéről nagyobb érdeklődést tapasztaltunk, és a kapcsolatfelvétel megtörtént, ennek folytatódnia kell, elnök úr, és a téli konferencia úgy vélem, hogy nagyon hasznos lesz, és még inkább előre tudunk lépni az álláspontok közelítésében. És az utolsó dolog, amit el kell mondanom, nem tudom, hogy Álvaro úr említette, hogy ezek az előrelépések az amerikai fél részéről nem szültek jogszabály módosítás, tehát ők nem számítanak jogszabályalkotási reformra, úgyhogy remélem, hogy tovább tudtuk mélyíteni velük a kapcsolatokat. Köszönöm szépen, Romero úr. Gracias, presidente. Romero asszony, köszönöm szépen. Én is szeretném megerősíteni az elhangzottakat. A delegáció elnöke pontosan elmondta, hogy milyen munkát végeztünk ott. Az amerikai hatóságok mindent megtettek, hogy fogadjanak minket, de valóban a megállapodásra vonatkozó tárgyalások tekintetében a parlament is részes ennek eh, a tárgyalásnak, és a, az Európai Bizottság eh, is jelen volt, de nem voltunk igazából egy szinten képviseleti tekintetben, hiszen az Egyesült Államok kongresszusának székhelyén voltunk. Az előző látogatás nagyon hasznos volt. Obama elnök úr időközben egy jelentést is készítetett az adatvédelemről, rámutatva ennek a témának a kényes mi voltára, és ezért szeretném azt a javaslatot tenni, hogy hívjuk meg ide az Európai Parlamentbe az amerikai kongresszus azon tagjait, akik adatvédelemmel foglalkoznak. Pontosan így tudnánk megállapítani, melyek azok a témák, amelyekre vonatkozólag vitákat folytatnak az Egyesült Államokban, hiszen erre nem volt alkalmunk, hogy erről egyeztessünk e, képviselőkkel. Nagyon jó volna, ha lenne erre alkalom. A Libe delegációt jobb lett volna, hogyha megfelelő képviselői delegáció fogadta volna onnan, de őt mások a szokások. Ezért hasznos lett volna, hogyha mi is kongresszusi képviselőkkel tudunk találkozni, tehát javítani kell, fokozni kell a kapcsolatokat a képviselőkkel, hogy előre tudjunk lépni, így valóban a jövőben módosuljanak a jogszabályok is, Nagyon fontosak számukra az alapvető jogok, de ők inkább fogyasztóvédelmi, fogyasztói jogokban gondolkodnak, úgyhogy mások a fogalmak. Señor Papa Nicolau.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 Αδελφοί, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση... Köszönöm szépen, elnök úr, amint mindenki tudja, ezek a tárgyalások, ugye a közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatban már évek óta zajlanak, és én a jelentésemben nem szeretnék, nem szeretném tovább bonyolítani a helyzetet. Inkább azt remélem, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy valóban létrejön egy olyan térség, ahol a szolidaritás alapján és a közös felelősség alapján védelemben részülnek ezek az emberek. itt nem absztrakt fogalmakról van szó, amelyeket aztán elég kimondani, és akkor utána de facto figyelmen kívül hagyni az egészet. Nem. A szolidaritás és a felelősség megosztása olyan alapelvek, amelyeket a szerződés 80-as cikke szentesít. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió politikája a szolidaritás, illetve a felelősség, közös, a felelősség megosztásának alapelvén nyugszik a tagállamok között. És ez a gazdasági szintre is igaz. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió fellépése minden intézkedést tartalmaz, ugyanezt a cikket lehet tehát alkalmazni. Ezeknek az alapelveknek az értelmezése aztán ugye eltérésekhez vezethet, ezt láttuk egészen idáig. Tehát szükséges, hogy reagáljunk is, és meg is határozzuk, hogy mit jelent ez a felelősség, és mit jelent a közös felelősségvállalás annak érdekében, hogy egy implicit, de hatékony rendszert tudjunk létrehozni, hogy ezek ne legyenek üres szavak, hanem működjön is ez a gyakorlatban. A szolidaritás tehát és a felelősség közös vállalása nem azt jelenti, hogy a felelősségtől megszabadulunk, és nem azt jelenti, hogy egyes tagállamok aztán a saját felelősségüktől megszabadulnak, és nem veszik figyelembe mondjuk a nemzetközi jogot és az egyéb jogszabályokat, hanem azt jelenti, hogy megszületik egy keret, amelyben valóban meg lehet osztani a felelősséget, az európai menekült ügyi rendszer pedig konkrét eljárásokkal és konkrét eszközökkel fog rendelkezni, hogy az egyes tagállamokat segítse, amikor ezek igen nagy nyomás alatt vannak, nagyon sok menedék kérelem érkezik, vagy földrajzi helyzetük miatt, vagy demográfiai helyzetük miatt, és így tovább. Minden tagállam azáltal, hogy betartja a jogait, a közérdekét támogatja. hogyha nem így járnak el a tagállamok, akkor a kölcsönös bizalmat ássuk alá. Tehát, hogyha sikerül egy integrált szolidaritási rendszert létrehozni, ahol támogatjuk az egyes tagállamokat, hogy a saját menekültügyi rendszerüket javítsák, ez a helyzetet javítja, így tudjuk a menedékérők jogait tiszteletben tartani, és a nemzetközi védelemhez jogosult személyek jogait is tiszteletben tartani ugyanakkor megfelelő módon tudjuk alkalmazni a közösségi joga, joganyagot menekültügy területén, tehát az európai menekültügyi rendszer megfelelően működik. Ennek a rendszernek a megfelelő működése nagyon fontos, eh, különösképpen egy olyan pillanatban, amikor eh, a migránsok között eh, menedékkérők, menekültek, kiszolgáltatott személyek vannak, például kísérő nélküli kiskorúak. Tehát vegyes összetételőek ezek a migráns csoportok, nem lehet elfelejteni ezt a dimenziót, tehát a menekültügyi és a migrációs áramlások különböző sajátosságokkal rendelkeznek, és ezeket semmilyen körülmények között nem lehet elhanyagolni, sem összekeverni. Azt hiszem mindannyian egyetértünk ezzel. És mindenki gondolom sajnálatát fejezi ki az a kapcsolatban, hogy milyen sokan veszítették el az életüket, miközben megpróbáltak menedéket találni az Unióban. Ez egy hatalmas tragédia. E, természetesen e, ugye hát mit tehetünk a menekültügyi e, téren? Amit megtehetünk, az függ a Dublini rendelettől, és attól, hogy a felelős állam, felelős EU-s tagállam hogyan bánik a benyújtott menedékjogi kérelemmel. Vannak egyes tagállamok, amelyek számára ez hatalmas terheket jelent, és ez gyengíti a menekültügyi rendszer egészét. Tehát vannak olyan esetek, amikor nem lehet egész egyszerűen megfelelően foglalkozni a menedékjogi iránti kérelmekkel, mert akkor annyi ezeknek a száma. Ilyenkor a felelősség megosztásának elvét lehetne alkalmazni, és ezt meg is magyarázom. A tagállamok, a helyi önkormányzatok, hatóságok, az állampolgárok mind megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjanak arról, hogy milyen uniós alapok állnak rendelkezésre, amelyeket erre, ezekre a célokra lehet fordítani, és ide tartoznak a támogathatósági feltételek, illetve az adott pályázat formai követelményei, tehát mindenféle tájékoztatás a bürokratikus eljárásról. Rendszeresen értékelni kell az előrehaladást, hogy a jó lépéseket is be lehessen azonosítani, illetve a hiányosságokat, és ez természetesen lehetővé teszi azt is, hogy a jó gyakorlatokat el lehessen terjeszteni nagyon jó, hogy olyan bevált gyakorlatokat dolgozzunk ki, amelyek konkrét szituációkban használhatók. A meglévő gyakorlatok mellett új beavatkozásokra is szükség van, olyan tagállamok esetében, amelyekre nagyon nagy nyomás helyeződik. Tehát figyelembe kell venni a menedékjog iránti kérelmek közös feldolgozását, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személyek áthelyezését célzó intézkedéseket az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szerepe kulcsfontosságú lehet ebben a szolidaritásban, amelyet szeretnénk megteremteni, mert nagyon jól meg tudja állapítani a hiányosságokat a tagállamok menekültügyi rendszereiben, és segítheti a gyakorlati segítségnyújtást ennek az össz ellenőrzését és nyomon követését. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy a szakértői csoport, menekültügyi szakértői csoportok rendkívül hasznos tevékenységet folytatnak. Ne felejtsük el azt sem, hogy a támogatási hivatal munkája munkájának a hatása még egyelőre kicsi. Több különböző alap áll rendelkezésre európai szinten, és ezeknek a hatása kiegészíti egymást. Ez tulajdonképpen alapvető fontosságú, hogy konkrét lépésekre fordítsuk le az elméletet. nagyon fontos a menedékérők és a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogainak a figyelembe vétele. Szeretném emléke, szeretnék emlékeztetni arra, hogy minden javaslat, ami ebben a jelentésben szerepel, azt célozza, hogy egy valódi térség valósuljon meg, ahol, a, ahol védelmet kapnak ezek a személyek. Tehát egyrészt a menedékkérelmet benyújtók, másrészt pedig a nemzeti védelemben részesülő személyek. És ezért vannak úgynevezett transzverzális jellegű javaslatok is, amelyek más európai politikákat is érintenek. Például vannak olyan intézkedések, amelyek ugye a határokkal kapcsolatos fellépést érintik, határrendészeti vízumügyi politikákat, és így tovább. Mert nyilván a menekültügyi politikához ez szorosan kapcsolódik, minden uniós politikát úgy kell alkalmazni, hogy a védelemre szorulók jogai tiszteletben tartják. Végül pedig egy technikai megjegyzést hadd tegyek, kollégák. Mivel vannak logikai korlátozások, a jelenlegi jelentésben szereplő szöveg az ugye a korlátozások miatt ennyi, a módosító indítványokat még be fogunk nyújtani, és én az árnyék előadókat arra ösztönzöm, hogy ők is csatlakozzanak hozzá, nyújtsanak be módosítókat, és beszéljük meg, hogy milyen elemekre van szükség, és milyenekre nincs. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr mikrofon nélkül. Yes, thank you, Chair. Let me start. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Trianta Félidész úrnak, kiváló ez a jelentés, és köszönöm a beszámolót is. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen módosítók érkeznek a következő napokban, lehet, hogy ehhez én is hozzá fogok járulni. Két dolgot szeretnék fenn, felvetni a felelősség megállapításával kapcsolatosan. Trianta Fidelis úr olyan ö, felépési pontokat határoz meg, amelyeket ő javasol. Vagyis, hogy az Urima projekt tapasztalatára építsünk. Ez egy olyan projekt, amely belső reallokációval dolgozik az a menekültek tekintetében, ezt Máltában alak, Máltán alakították ki ezt a gyakorlatot. Tavaly nyáron ez a projekt 227 menedékkérőt telepített tovább, további 6 tagállamba, de 27 tagállam közül csak 6-an vettek ebben részt. Szolidaritásról volt szó, 227 embert sikerült letelepíteni, körülbelül két éves időszak alatt, de emlékeztetném önöket, hogy csak a múlt hétvégén 275-en érkeztek az országba. Az Európai Bizottság felől nem hallunk, és a Jurima projektről sincsen sok hír. Egyrészt tehát jó, hogyha a Jurima projektet támogatjuk, illetve tovább visszük, de nem szabad azt azért két pénznek venni, hogy ez egy sikeres projekt volt. Úgy gondolom, hogy sokkal többre van ahhoz szükség, hogy ez a projekt valóban sikeresnek minősüljön, ezért úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ki kellene terjeszteni ezt a projektet, és állandó projektet képezni belőle minden tagállamnak megnyitva, nem csak egy tagállamban működtetve, és valóban igazán működőképessé kell tenni, mert jelenleg nem az. Másodszor az előadó azt mondja, hogy az EU-nak ki kell használnia az átmeneti védelemre vonatkozó irányelvet a kritériumok és a feltételek teljesülése esetén. Még az Európai Bizottság is így érvel, ugyanakkor, amikor a líbiai válság csúcsán több ezren menekültek el Líbiából Lampedusa és Málta irányában, az Európai Bizottság Gott felkértük arra, hogy hivatkozhassunk az átmeneti védelem irányelvre, és akkor az Európai Bizottság mindenféle kifogásokat talált azért, hogy ezt ne használhassuk ki. Például azt mondta, hogy a tanács nem fogadná el, mióta függ a bizottság döntése attól, hogy a tanács elfogadja az Európai Bizottság azzal is érvelt, hogy azért nem lehet ezt kihasználni, mert ez nem tömeges beáramlás, Persze soha nem határozták meg, hogy mi a tömeges menekült hullámnak a definíciója. Ezért nagyon fontos, hogy a biztos bizottságot arra ösztönözzük, hogy határozza meg, hogy mikor és milyen körülmények között használható ez az irányelv. Köszönöm. Az árnyék előadók is nyilván hozzá szeretnének szólni a vitához, azt gazdagítva. Először is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 Senyor Romeva. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Igazából nagyon figyelmesen hallgattam a beszámolót, nagyon érdekesnek tartom a jelentést. A magyarázó jelentés és maga a jelentés is kiváló színvonalúak. Nem látok olyan problémás területeket, ahol specifikus szempontokat kellene módosítani. Persze azon elgondolkodhatunk, hogy hogyan lehet megerősíteni egy-egy megfogalmazást, az előadó tollából származó kitételeket. Bizonyos szempontokat például az áttelepítési programokról lehetne mondani, Nagyon egyet értek ezzel a javaslattal két okból mert egyértelmű az üzenet, hogy milyen felépésre van szükség, amikor az Európai Unióban menekültek érkeznek. Ez mindenképpen megtörténik, nem egy tagállamba érkeznek, hanem az Európai Unióba. Ez legyen az alap megközelítés, az európai szintű megközelítés. A 80. cikk és arról beszél, hogy ennek az együttműködésnek teret kell adni szükség esetén. Másodszor a jelen helyzet azokkal a tagállamokkal folyik a jelen helyzetben az együttműködés, ahová érkeznek a menekültek. A szolidaritás és a kölcsönös felelősségvállalás mindkettő olyan szempont, amelyeket figyelembe kell venni, a jelentés is erről szól. Tehát alapvetően inkább egy részletes elemzésre várunk, és úgy gondolom, hogy nagyon kedvezően értékelhetjük ezt a jelentést, és ezt inkább megerősítenünk kell, vagy támogatnunk még csiszolással, mint módosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is gratulálok az előadónak, és nagyon köszönöm ezt a nagyon átfogó jelentést pontosan megfogalmazza a leglényegesebb szempontokat, úgyhogy nagyon jó kiinduló pont a további munkához, és ráadásul jó lehetőséget ad a részletes vitára is ebben a témakörben, hogy valóban előrelépést tudjunk elérni. Hosszú ideje beszélünk a szolidaritásról, illetve a felelősség megállapítás szükségességéről. Hogyha figyelembe vesszük a jelenlegi helyzetet, ennek a nehézségeit, akkor kiderül, hogy azt várja mindenki, hogy néhány tagállam vállalja a felelősséget teljes mértékben. Bizonyos országok nem akarnak részt venni ebben a szolidaritásban, van akinek a lehetősége nem elégséges ehhez, ezért nagyon fontos, hogy a menekültügyi alapot arra használjuk fel, hogy tovább lépjünk, előrelépjünk, és a finanszírozási program Nak köszönhetően kellene lehetőséget biztosítani arra, hogy olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyek valóban segítik a tagállamok menekültügyi rendszereinek a javítását. Önök is bizonyára tudják, hogy vannak olyan tagállamok, akiknél ez a rendszer még igazából nem állt össze a jelenlegi rendszer, tehát még a jelenlegi követelményeknek sem felel meg, de ennél még ambiciózusabbnak kell lennünk, és gondolom nem lep meg senkit, ha azt hallja tőlem, hogy támogatom azt, hogy méltányos legyen az allokációs rendszer, már ami az egyes tagállamokra jutó arányokat illeti. Olyan rendszerre van szükség, amelyel hatékonyan tudunk, tudjuk kezelni a menekültügyi kérelmeket, és megfelelő feltételeket tudunk biztosítani, lakhatás és egyéb feltételeket a menekültek számára. De nem csak arról van szó, hogy engedjük tovább zajlani ezt az állapotot, hogy néhány tagállamra összpontosul a teljes teher. Az Európai Uniót közös szabadságjogok határozzák meg, és ezért nagyon fontos, hogy a szolidaritás és a megosztott felelősség jegyében kezeljük ezt a kértést is. A 18-as cikk amelyeket is meg kell említenem. Eddig a tanács nem értett ebben egyet velünk, ami a Dublin 2-t illeti, és ezzel kapcsolatosan mindenki előtt ismeretesek a nehézségek. Egy módosítót fogunk benyújtani. Azt javasolva, hogy ezt a tehermegosztást egy kísérleti projektben indítsuk el. Tudjuk, hogy ez egy hosszú távú erőfeszítés, de Málta kiváló tapasztalataira bízvást hagyatkozhatunk. És úgy gondolom, hogy most már kiter, ki kell terjeszteni más tagállamokra ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Well, first of all, I'm... Hát először is elnök úr, én a frakció álláspontját képviselem most, amikor beszélek, és amikor a közös menekültügyi politika a téma, akkor azt hiszem, hogy szabadabb vagyok, mint hogyha csak az Egyesült Királyság álláspontjáról beszélnék. Hát először is gratulálok az előadónak ahhoz a munkához, amit elvégzett, vagy megpróbál elvégezni, de hát sajnos az Európai Unió nem volt eddig nagyon sikeres. Különböző rendszereket próbáltak itt bevezetni, ugye Dublin 1, Dublin 2 is, ilyen volt, megpróbálták elérni, hogy megosszuk az úgynevezett felelősséget a menedőkérő, menedékkérőkkel való bánásmód kapcsán. Az egyetlen egy alkalom, amikor sikeresek voltunk, az az ENSZ projekt végrehajtása. Én a boszniai műveletért voltam felelős az Egyesült Királyság nevében, és itt volt egy nagyon sikeres program, ugye segíte, ami igenis segített a Balkánon ebben a vészhelyzetben, ami akkor volt és hát most láthatjuk, hogy Máltának mennyire nem nyújtottunk segítséget, Olaszországot nem segítettük gyakorlati értelemben. És hogyha ezt látjuk, akkor azért a felelősség megosztása tulajdonképpen egy kicsit ironikus, mert hogy ezt emlegetjük. Ettől függetlenül én sok sikert kívánok az előadónak, és remélem, hogy olyan módon tudjuk ezt előre vinni, amely valóban tisztességesen és egyenlőben oldja meg ezt az ügyet, és segíti azokat a tagállamokat, amelyek földrajzi helyzetükből adódóan nagyobb nyomás alatt vannak. Az eurodákra is visszatérünk majd, persze, én remélem, hogy ezt is előrébb visszük, és akkor ők tudnak bennünket segíteni abban, hogy egy tisztességesebben és felebb módon oldjuk meg ezt a kérdést. Egyéb dolgot nem mondanék, a frakció szempontjából üdvözlöm ezt a kezdeményezést, de tényleg remélem, hogy mindenki megpróbál egy kicsit kevésbé önző lenni az egyedi esetekben, mint amilyen volt a múltban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Kirkapónak. Még mindig vannak hozzászólók a listámon. Kérek mindenkit, hogy tartsa észben az időt. Talán mindenkinek két percet tudnék adni, és akkor így marad elég időnk a következő napi rendi pontunkra mert Zsidökörkovval is ugye majd még megbeszélést folytatunk. Először Papa Nikola úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szent Afirilis úrnak köszönöm a munkáját. Nagyon fontos az a jelentés. És egyetértek a szerkezetével, amit az előadó itt alkalmazott, egyetértek az előadó megközelítésével is. Nagyon hasznos útmutató lehet ez a jelentés mindannyiunknak. Azért lehet ez hasznos, hogy mert a jövőben megpróbáljuk elérni 2012-ben azt, hogy működjön ez a menekültügyi rendszer, és valóban védelmet nyújtson, magas szintű védelmet nyújtson azoknak, akik jogosultak a menekült státuszra. Ahogy az előadó is elmondta, nagyon fontos a szükséges szolidaritásról, a terhek megosztásáról beszélni, a tagállamok közötti együttműködésről beszélni, de mindez nem maradhat az elmélet szintjén. A gyakorlati szintre is el kell, hogy jussunk tehát lény, meg kell, hogy valósuljon mindez érdemi szempontból. Ha az eddig elért eredményekre tekintünk, akkor azért mondhatjuk, hogy vannak eredmények, de egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Az én hazámban, Görögországban több mint 120 ezer ember jön és nyújt be menedékkéremet. Nagyon sokan közülük igen gyakran akkor is benyújtják a menedékéremet, hogyha nem jogosultak erre. Ez miért történik? Azért, mert bizonyos körökben ez az információ terjed, vannak, akik úgy gondolják, hogy azzal, hogy visszaélnek az ilyen eljárásokkal, maradhatnak egy Európai Uniós tagállam területén. Tehát megpróbálnak visszaélni a rendszerrel, és megpróbálják az életüket Görögországban folytatni, de még nem csak Görögországban, hanem Európában, anélkül, hogy bárki is arra kényszeríteni őket, hogy a kiindulási országba visszatérjenek. Én azért soroltam el ezt a, ezeket a számokat, azért mondtam ezt a, írtam le ezt a helyzetet, mert az a véleményem, hogy egy átfogó menekültügyi eljárásra van szükség, amely ezt a másik problémát is megoldja, amivel szembe találjuk magunkat európai szinten. Ez pedig a következő van egyfajta felelősség, ami minden tagállamnak megvan, ez pedig a külső határok védelmének a felelősség, és ezt is együttműködésben kell megvalósítani. Teljesen mindegy, hogy mi mit teszünk Görögországban, de hogyha a jobb határvédelemnek köszönhetően nem tudjuk csökkenteni a migrációs áramlatot, tehát például ugye a Törökországból érkező személyek számát, akkor teljesen mindegy, hogy mit teszünk, mert az összes menekültügyi politika is elveszti a hatását, tehát nem tudunk hatékony menekültügyi politikát folytatni. Ez az egyik dolog, amit fel akartam venni, vetni, és a második, és be is fejezem ezzel elnök úr, hogy amikor egy ilyen helyzet kialakul, akkor szerintem egyébként értik ezt a kollégák. Az érintett állam állampolgárai, akiket ugye konkrétabban érint ez a dolog, egyáltalán nem e, elégedettek, hiszen a szociális kohéziót sodorja veszélybe ez a helyzet, és nagyon sokan ahelyett, hogy arra gondolnának, hogy azokat az embereket kell megvédeni, akik jogosultak a menedék státuszra, inkább negatívan közelítik meg ezt az egészet, hiszen az életüket érzik e, fenyegetve több esetben, több alkalommal és ez látható volt a franciaországi választások során, a görögországi választások során, hogy az emberek azokkal értenek egyet olyan erőkkel, amelyek szélsőséges megközelítést képviselnek, és szélsőséges megoldást kínálnak az ilyen problémákra. Nyilván tudják, hogy én az ilyen szélsőséges javaslatokat nem tudom elfogadni. Köszönöm, elnök úr. Thank you, señora Romero. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna aláhúzni annak a fontosságát, hogy ilyen jelentések készüljenek, hiszen valóban megnyitja azokat a kapukat, amelyek lényegesek most ebben a témában és ebben a dimenzióban. Azok a tagállamok, amelyek támogatják ezeket az erőfeszítéseket, támogatást igényelnek, és természetesen a szakértői hálózatok létrehozása, ezek egyébként már léteznek, hiszen azért vannak olyan szakértők az Európai Unióban, akik sok helyen is megjelennek és együttműködnek egymással, de a jelentés arra is rámutat, hogy a Dublini rendelet a kulcsa ennek a problémának, és az ellenállás, ameddig fennáll, addig nem beszélhetünk szolidaritásról az Európai Unióban, hiszen gyakorlatilag csak a déli országok, a déli part szolidaritásáról lehet szó, az északi országok úgy látszik nem akarnak velünk ilyen szolidárisak lenni. Svédország, Németország, gyakorlatilag ők a cél országok, és az ő támogatásuk is elvárható ilyen összefüggésben, Hollandiáról is beszélhetünk még. Tehát elsősorban a Dublini Egyezményről és rendeletről kell beszélni. Egyébként nem lesz lehetőség arra, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Beszéltünk ugye ezekről eh, az elkeseredett hajós kísérletekről, a menekültek részéről, és az ilyen tragédiák eh, kapcsolódnak eh, a, az általunk tárgyat kérdéshez. Igazából a nagy mértékben szárazföldön és repülőgépen érkeznek a legnagyobb mennyiségben menekültek, nem pedig tengeri úton vagy a földközi tengeri kés, térségben. Tehát nem feltétlenül a déli partokon érkeznek legnagyobb számban a bevándorlók, illetve a menekültek, és nem feltétlenül csak az arab tavasz miatt történik mindez. Ezt is figyelembe kell venni, hogyha egy olyan témáról beszélünk, amely gyakorlatilag tragédiákhoz vezet, nem csak a számokról beszélünk, nem csak a számok okoznak problémát. Nyilván az a sok száz menekült az is drámát jelent, hiszen ezek gyakorlatilag nevetséges arányok, de a legfontosabb az, hogy az Európai Unió megoldja nem csak a finanszírozás, hanem az infrastruktúrát is, hogy legyenek adataink, hogy hány befogadó központ van, hányan kérelmeztek menekült státuszt, mit jelent a szolidaritás, milyen mechanizmusokat tudunk működtetni a Dublini rendelet összefüggésében, hogyan tudjuk ezt módosítani, hogyan kell módosítani, Ezeken kell gondolkodni, és ehhez adatokra van szükségünk, és ezek nincsenek meg. Itt volt a menekültügyi ügynökségnek az igazgatója, és ő is elmondta, hogy nincsen adatunk a befogadó központokról. A legtöbb Görögországban van, persze, Máltán is sok van, de hát nyilván ez egy kisebb népességű ország, a legtöbb Görögországban működik, de tudnunk kell, hogy miről beszélünk, milyen mennyiségekről, milyen számokról, még a tanács is, amikor megismeri a, a feltáró vizsgálatnak az eredményeit, lehet, hogy megváltoztatja a véleményét. Sorry, sorry. Uh...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 Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon nagy köszönetet mondok, szívből megköszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, hogy elolvasták ilyen alaposan ezt a szöveget, és valóban köszönöm a hozzá fűzött megjegyzéseket. Én és a kollégáim minden szempontot feljegyeztünk, várjuk a módosító indítványokat, amelyek bizonyára gazdagítani fogják a szöveget. Megköszönöm a bizottság képviselőjének is az elmondottakat és természetesen, mondom még egyszer, hogy készen állunk az együttműködésre mindenkivel, és technikai megjegyzések, technikai szempontok kapcsán is. Szeretném a titkárság segítségét megköszönni, mert a titkárság segítsége nagyon sokat jelentett számomra, és ezt szeretném elmondani. Június 6-án jár le a módosítók benyújtásának a határideje, és majd július 10-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló a legaggasztóbb és legnehezebben kezelhető kérdésekről. Kérem, hogy aki most szeretne szót kérni, próbálja meg mindent megtenni ennek érdekében, hogy ugyanilyen tömör legyen, ugyanilyen célra mutatóan és célra törően szólaljon fel. Először is Flotr asszony, öné a szó.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 Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Kerkhoff úr önnek is. hogy beszámolt a problémákról, illetve az alkalmazott stratégiákról. Az al és a Sahel úgy látszik, hogy nagyon sikeresek, vagy legalábbis befolyásolni tudják a politikai fejleményeket. Az ön elemzésében, vagy az ön véleménye szerint mutat-e arra valami, hogy az emberkereskedelemből származó pénzeket az Alkaida alszervezetei hasznosítják, vagyis, hogy így finanszírozzák-e a terrorizmust. Nem tudom, hogy milyen információi vannak az elemzéséből, de én arra kaptam tájékoztatást, hogy ez így történik, hogy az ember kereskedelemből származó pénzek gyakorlatilag egy adózás formájában a terrorizmus finanszírozása fordulnak. Egyre nagyobb a magányos elkövetőknek az aránya az olyanoké, akik európai származásúak, akik gyakorlatilag nem muszlim vallásúak, és nincsenek is közük ehhez a kultúrához. Őket kiképzik mondjuk Pakisztánban vagy más országban. Hogyan lehet nyomon követni azokat a csoportokat, amelyek kiképzik ezeket a személyeket, vagy felveszik őket, alkalmazzák őket. A harmadik kérdésem az Európolról is beszélt, hogy annak proaktív szerepet kell vállalnia. Javasol-e valamilyen stratégiát erre nézve? Arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet titkos információgyűjtést folytatni, és sikeresen megelőzni az ilyen elkövetési formákat. Illetve lát-e együttműködési lehetőséget titkosszolgálatok, az Europol és titkosszolgálatok között? Köszönöm szépen, elnök úr. Egy másik területről szeretnék említést tenni, amennyire az én korlátozott ismereteim engedik a titkosszolgálatokkal kapcsolatosan. Nyilván nem akarunk minden részletet tudni arról, hogy mit tesznek a titkosszolgálatok, hogy megvédjenek engem, a családomat, az európai állampolgárokat, de azt azért tudni akarom, hogy valamiféle felügyelet alatt működnek, a felügyelet pedig parlamenti alapú legyen. Sok országban a hírszerzésre egy parlamenti szakbizottság felügyel az adott népesség állampolgárok nevében, illetve a parlament nevében biztosítják, hogy megfelelő szabályoknak felel meg a titkosszolgálat. És szerintem ez megfelelő módszer. A terroristák gyakorlatilag hangot adnak annak, hogy milyen terveik vannak. Persze nyilván eltérő emberekről van szó, de nincsenek fenntartásaik a gyilkossággal kapcsolatosan. Ez már gyakran saját magukra is kiterjed, ez még inkább meg nehezíti azoknak a dolgák, akik szeretnének békében élni, és szeretnék, hogyha a titkosszolgálatok és a bűnöző szervek biztosítanák a, az életünk biztonságos feltételeit. Mit lehet tenni, hogy ez az alapvető felügyelet érvényesüljön minden Európai Uniós országban, melyek azok a kötelezettségek, eh, amelyek eh, erre a területre vonatkoznak. Latford asszony. Én csak ehhez a gondolathoz szeretnék kapcsolódni. Számomra is nagyon érdekes téma ez. Regrettable um, habit. És nagyon sajnálatosnak tartom azt a szokást, hogy a hírszerzési ügynökségek és az őket irányító kormányok rutinszerűen államtitokra hivatkoznak, amikor bármilyen vizsgálódás megkezdődik velük kapcsolatosan. És természetesen meggyőződésem, hogy vannak valódi nemzetbiztonsági kérdések, amelyeket valóban figyelembe kell venni, és amelyeket bizalmasan kell kezelni. Viszont úgy gondolom, hogy az EU-nak minden szempontból érdeke, hogy olyan parlamenti felügyeleti modellt állítson össze a hírszerzési ügynökségekre vonatkozólag, amely biztosít minket arról, hogy nem csak védelmeznek minket ezek a szervezetek, de ezt úgy teszik, hogy figyelembe veszik az nemzeti és nemzetközi kötelezettségeiket az emberi jogokkal kapcsolatosan. Az Egyesült Királyságban a koalíciós kormány éppen most készít elő egy törvényjavaslatot, amely pontosan erről szól, hogy valódi parlamenti bizottságá váljon a hírszerző szerveket felügyelő bizottság, és a parlamentnek számoljon ne pedig a miniszterelnöknek, mint az eddigiekben. Ezt a korábbi munkáspárti kormányok soha nem hajtották végre ezt a lépést, és én ennek nagyon örülök. Viszont Kerkhoff úr is tudja, hogy ez valódi problémákat jelent. Flotr asszony és mások is beszéltek erről, hogy a teljes elszámoltathatóság arra vonatkozólag, hogy a hírszerző szerveket, illetve a hírszerző szervek kör, közreműködnek-e cinkosként emberiesség elleni bűncselekményekben, mint például kínzás, stb. Tehát itt teljes elszámoltathatóság volna szükséges. Van egy másik kérdés. Ön is említette a PNR adatoknak a felhasználását, az utas adatok felhasználását profilalkotás céljára. Három évvel ezelőtt indítottunk egy petíciót a profil alkotással kapcsolatosan, és azt gondoltuk, hogy fontos lenne, hogy ez ne csak egy kockázatbecsés legyen, amiről a bizottság készít most munkát, hanem legyen ez egy körülbástyázva garanciákkal, ez egy saját kezdeményezésű jelentés volt egyébként, és jó lenne erre valamiféle reakcióval találkozni, hiszen ő nem említett egy példát. Valakinek a példáját, aki évente kétszer Pakisztánba utazott, aztán egyszer csak hat hónapra utazott oda. Lehet, hogy ez gyanús, lehet, hogy nem. Lehet, hogy az én választókerületemben lakik, akinek ott él az édesanyja, és hat hónapig ápolni kell. Lehet, hogy nem jogos vizsgálódni egy ilyen személy után, de az sem legitim, hogyha visszatartjuk az információkat. Ez a profilalkotás szempontjából nagyon lényeges, és én mindig arról beszélek, hogy problematikus, hogyha töröljük a korábbi vizsgálódások minden nyomát. Az Európai Bizottság arról beszél, hogy a profilalkotás nem csak arról szól, hogy nem automatikusan hoznak döntések, döntésgépek, hanem hogyha valakit az utazási szokásai miatt, valaki ezek miatt kerül a látóterünkbe, és kiderül, hogy semmi gyanúsat nem tettek, akkor magát a tényt is törölni kell, hogy ő, utána nyomozás folyt, hiszen sok évig akkor hátrányt fog ez neki okozni, ez a jelzés és remélem, hogy ezt a szempontot is figyelembe tudja venni. Jiménez Telszer asszony. Igen, köszönöm szépen a szót, üdvözlök mindenkit. Beszélt ön is a dzsihád jellegű és az magányos elkövetők által elkövetett terrorista cselekményekről. Ezek Eh, kapcsán beszélt az elő megelőzésről is, illetve a radikalizációról, az információcsere fontosságáról, eh, illetve a rendőrség képzéséről. Ahogyan mondta, a terrorizmus nem lehet teljesen megszüntetni, de nagyon sokat tehetünk, és ezt mind meg kell tennünk, eh, hogy a kommunikáció jobb legyen. Sokan igazából az emberek nem is tudják, hogy a terrorizmus elleni fellépések eh, mit jelentenek. Szeretném tudni, hogy az Al-Qaida a szervezet, amiről beszélt, ez most átalakul, és valódi terrorista szervezet lesz, eh, vagy eh, mire számíthatunk? A függetlenségi terrorizmus, mint az ETA esetében. Ez is egy nagyon fontos jelenség. Ön mit gondol erről, illetve mit gondol az ETA által bejelentett tűzszünetről? Hiszen továbbra is azt jelenti az Europol, hogy fegyverekkel rendelkezik ez a szervezet. Franciaországban, Spanyolországban tegnap volt egy esemény, amikor az ETA két vezetőjénél fegyvereket találtak, és voltak náluk robbanószerek is, amelyek alkalmasak támadások el követésére, tehát ön mennyire tartja fenyegető szervezetnek az etát, és milyen információkkal rendelkezik. Köszönöm szépen, és akkor most átadom önnek a szót Kirko Fúr, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre. Merci beaucoup. À la question de Madame Flo,